a gyerekek sem tesznek jót a képviselőknek. Úgy gondolom, hogy mindenképpen igyekezni kell azon, hogy a családi életet, illetve a munkát sikerüljön összeegyeztetni. Procediamo! Rendben. Akkor folytassuk a munkánkat, mielőtt még szavaznánk lenne néhány bejelenteni valóm. Először is érkezett egy írásbeli közlemény 007 per 2011, amit Papasztamkosz úr nyújtott be. Szuszta, illetve Szivka urakat illeti. Ez a korrupcióellenes harc kapcsolatban, mégpedig minden képviselő ezt az indítványt aláírta. Ez egy nagyon jó hír, és nagyon jó az összefüggés, amit hallottunk. Főként a legutóbbi hírek kapcsolatban a sport területén. Tehát ezt az állásfoglalást a 123-as cikk alapján el fogjuk jutatni a címzettekhez. A második nyilatkozat, ez is egy írásbéle nyilatkozat, 0010-2011-es, eh, Janakudakis képviselő tollából, Göringer, Odenberg, Grosztett, Tanok és Krutstrom képviselők eh, eh, tollából eltűnt személyek Cipruson címmel. Ez is megkapta a parlamenti képviselők aláírásának többséget. 122-es cikk alapján ezt eljutatjuk a címzetteknek, gratulálok mindenkinek a kezdeményezéseikhez. Most pedig Ma- Marina Janukadekes kollega kérte a szót röviden. Uh, thank you. Uh, it's Janakudakis, by the way. Janakudakisnek ejtik a nevemet, köszönöm szépen. Az elmúlt hónapokban a hivatalom e-maileket és telefonhívásokat folytatott le azért, hogy a Ciprusból elveszett eltűnt emberekre felhívjuk a figyelmet. Nagy sikert értünk el. A mai tízes írásos nyilatkozat nagy és pozitív támogatás többséget kap. Meg szeretném köszönni a társak, a társzerzőknek is, különösen Charles Tennöknek a munkáját, aki minden Strasbourgban igyekezett felhívni figyelmet erre az ügyre. Meg szeretném köszönni a Declaration Office-nek és a saját munkatársaimnak ezt a munkát, akik kemény munkát végeztek. A, a, a folyosókon, a galleryben, én folytatom, szóval kint itt a, a látogató, látogató széksorokban fiatal ciprusiak ülnek, akik azért jöttek, hogy tanúi legyenek annak, hogy ezt a ciprusi nyilatkozatot kinyilvánítjuk. Ők a jövő letétemennyesei. Köszönjük, üdvözöljük a delegációt, mondja az elnök, és köszönjük, hogy részt vesznek. Ma pedig Papasztamkos kollégának adjuk meg a szót. Ő az első aláírója ennek az írásos nyilatkozatnak. Parancsoljon, kedves Papasztamkos kollega! Köszönöm szépen. A nevek hangzanak el, akik aláírták még ezt a nyilatkozatot. Köszönöm nekik, hogy ezt megtették ezt a 007-es nyilatkozat aláírása ö, arra szólítja föl a bizottságot, hogy hatékonyabban valósítsa meg koordinációs szerepét a sport területén történő csalások kontrollja területén. Most a Szudánnal kapcsolatos és Dél-Szudánnal kapcsolatos állásfoglalások elfogadása következik. Ki támogatja ezeket? Ellene tartó